Meine sehr geehrten Damen und Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Sehr geehrter Herr Präsident der Mongolei! Mongolia milyen tisztelt elnöke, Elbek Droy úr! nagy megtiszteltetés számunkra, hogy ma fogadhatjuk Önt itt az Európai Parlamentnél. Tisztelt elnök úr, Mongólia az Ön országa nagyon rég és gazdag civilizáció országa, ugyanakkor nagyon fiatal és élénk demokrácia országa és Mongólia. 25 évvel ezelőtt történtek először Mongóliában a szabad és demokratikus választások, akkor ön, megbízták a Nemzeti Egység kormány kialakításával, és egy nagyon nehéz időszakot sikeresen sikerült lezárniuk. Most a gazdaságilag fenntarthatatlan fejlődését országának nagyon nagy erővel és széles támogatottsággal tudja előrevinni ország, a földrajzi helyzete, a két nagy hatalom, az Orosz Föderáció és a Kínai Népköztársaság között bizonyosan nem egyszerű, amikor bilaterális megbeszéléseket folytatnak. Azonban Mongólia vívmányai, sikerei nagyon jelentősek, különösen a harmadik szomszéd politikának nevezett irányzat. Éppen ezért számunkra különösen fontos, és nagyon örülünk, elnök úr, hogy az önök országa lesz az ASEAN csúcs következő találkozójának házigazdája 2016. júniusában. Ez az ASEAN csúcs találkozó elengedhetetlen ahhoz, hogy hidakat verjünk Európa és Ázsia között, és közös megoldásokat találjunk a sokrétű regionális és globális problémákra. Egészen bizonyos vagyok abban, hogy ország a fővárosa nagy előrehaladásokat fog elérni, és remélem kollégáim nevében, hogy a partnerség és együttműködési megállapodás Mongólia és az Európai Unió között valamennyi parlament által addig ratifikálásra kerül. Tisztelt elnök úr, üdvözöljük Önt itt az Európai Parlamentben, Öné a szó. Elnök úr, tisztelt Európai Parlamenti képviselők, eh, hölgyeim és uraim! Valami nagyon egyszerűvel kezdeném. Köszönöm.